Bőge úr jelentéséről. A napi rend alapján először is a rugalmassági eszköz mobilizálásáról fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást. Név szerint szavazunk. Itt minősített többségre lesz szükségünk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Megállapítom, hogy 576 szavazatból 544 szavazott mellette, 18 ellene, 14 tartózkodott, elfogadtuk. Most pedig a több éves pénzügyi keret módosításáról szavazunk, itt is név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 536-an támogatták, 18-an ellenezték, 22 tartózkodás volt, elfogadtuk. Most pedig a 2010-es Európai Uniós költségvetésről fogunk szavazni. Súrján úr a jelentéstevő, a 2010-es általános költségvetés tehát a téma. A jelentéstevője a szó. Thank you, Mr. Chairman, dear colleagues. We are before... Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, kedves kollégák, a költségvetések, költségvetésekről szavazásáról költségvetésekről szóló szavazások történelmében a leg, legrövidebb szavazás előtt vagyunk a nidzai szerződés alapján. Miért ilyen rövid a szavazólista? Azért ilyen rövid a szavazólista, mert kiváló volt az együttműködő, együttműködés a képviselőcsoportok között. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett a szavazólista előkészítésében, és szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, hiszen nélkülük lehetetlen lett volna, ilyen rövid szavazólistával, két oldallal készülni a szavazásra. Köszönöm szépen. nagyon fontosnak tartom, hogy arra kell fordítanunk az időnket, hogy a válsággal szembenézzünk, nem pedig arra, hogy hosszasan... Első blokk ki van ellene. Első blokk ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Negyvennyolcas módosító indítvány. Itt két részben fogunk szavazni. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan, hiszen itt is minősített többségre van szükség. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 342 igen szavazat, 219 ellen szavazat, 3 tartózkodás. Ezt nem fogadtuk el. Nem fogadtuk el, hiszen minősített többségre lett volna szükség. Tovább lépünk. 382-es módosító indítványra. Itt is részenként szavazunk, két részben. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Itt név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 476 igen szavazat, 80 nem szavazat, 12 tartózkodás elfogadtuk. Most a következő blokk, a kettes blokk mellette kiszavaz, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Hármas blokk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes blokk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös számú blokk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos számú blokk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A hetes blokkról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Most a 290-es módosító indítványról szavazunk. Itt is részenként, három részben. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Tehát a kettes részt, a második részt elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 415 igen szavazat, 151 ellenszavazat, 4 tartózkodás mellett elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Igen? Navrhujem, aby sme blok ostatné inštitúcie hlasovali. Elnök úr, az egyéb intézmények blokkjával kapcsolatban szerintem szavazhatunk egyben, mert itt nem várom, hogy problématikus lenne a szavazás. Köszönöm. Elnök, hölgyeim és uraim, a helyzet az, hogy különböző intézményekről fogunk szavazni, elveink alapján külön kell szavaznunk minden intézményről nem tudjuk egy blogba helyezni őket. Ez az eljárási szabályzatunk ellenében menne. Tehát az Európai Bíróság 8-as számú blokk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Számbevőszék. 4-es blokk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tízes mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Régiók Bizottsága 11-es blokk mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Európai Ombudsman 12-es blokk mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Európai Adatvédelmi Biztos 13-as blokk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nagyjaim és uraim, ezt a részt befejeztük. Most a tanács képviselőinek adom meg a szót. Miniszter úr, a szó. Herr talman, ärade ledamöter. Tisztelt elnök úr, igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! A tanács örömmel veszi tudomásul, hogy a parlament most megerősítette azt a megegyezést, amelyet november 8-án tárgyalóink kötöttek, és a második olvasatok után a parlament közös szöveget sikerült alkotnunk a Lisszaboni szerződés 314-es pontjára vonatkozóan elfogadjuk most ezt a közös szöveget mi is, és örülünk annak, hogy az elnök úr a költségvetést elfogadottnak ö, nyilváníthatja. Rá szeretnék ugyanakkor mutatni, hogy amint a költségvetés elfogadottá vált, azt alá kell írniuk a különböző pártoknak, illetve az illetékeseknek. A tanács és a parlament egyformán fontos ágai a költségvetésnek, és mindkét intézmény aláírása szükséges rá. Reméljük, hogy a jövő évi költségvetési eljárás során több időnk lesz majd az új kompetenciák arányainak kérdésének megvitatására. Lamassur úrnak, a Költségvetés Bizottság elnökének, Niszteroy úrnak és Súrján úrnak köszönjük a konstruktív fellépést az egész költségvetési eljárás során. Valóban kiváló volt az együttműködés, nyilván önök között is, de köztünk és önök között is egyaránt. Még egy személyes megjegyzést szeretnék hozzáfűzni. Ugyanis pályafutásom során nagy öröm és megtiszteltetés számomra az, hogy ilyen nagy egyetértésben tudtunk. Ponieważ skończyliśmy tę część Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, mivel ezt a napirendi pontot lezártuk, nekem is csak annyi feladatom van már, hogy megköszönjem Súrján úrnak, Manka úrnak és Bőge úrnak, és mindazoknak, akik a költségvetésen dolgoztak ezt a munkát. Nagyon kemény feladat volt ez. Köszönöm, gratulálok, és ez egy közös nagy eredmény, hogy ilyen egyszerűen meg sikerült ezt szavazni. Gratulálok tehát a kollégáknak még egyszer. Most fel kell olvasnom önöknek néhány fontos dolgot, a költségvetéssel kapcsolatos néhány rendelkezést, ugyanis a Niszabani szerződés, a nizai szerződés után új perspektívákat nyit meg. Most fejeztük be a nizai szerződést gyakorlatilag, és fontos, hogy ezt a közleményt elmondjam. A 2010-es költségvetési eljárás kivételes volt, a, a közösségi szerződése 272-es cikkére alapult, és a Lisszaboni szerződéssel ez az eljárás megszűnik. 2009. november 18-án a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezért megegyeztek abban, hogy még folytatják a régi eljárás szerinti költségvetési eljárást, ugyanakkor igyekeznek megegyezni abban, hogy a költségvetési eljáráson belül a parlament szerepe, parlamenti szavazás szerepe már a több éves pénzügyi keret tükrében valósuljon meg. Az elnöke a tanácsnak éppen most tette nyilvánosra, hogy a tanács is elfogadta ezt a költségvetést, és azt is, hogy közös szövegben sikerült megegyezni a parlamentnek és a tanácsnak, amely az új szerződés 314-es cikkének már megfelelő. A költségvetési eljárást eredetileg az Európai Közösség a szerződés 272-es pontjára építette, és a 314-es cikk értelmében folytatta az Európai Unió működéséről szóló szerződésben. Mindkét eljárást egyébként az EU működéséről szóló szerződés 314-es pontjának ide vonatkozó szabályai alapján tette. A költségvetési eljárás ezzel lezárul, és a költségvetést ezennel elfogadottnak nyilvánítom. Nagyon fontos, hogy ez most elhangzott, a következő költségvetéssel már nem lesz ennyi problémánk, jogi problémánk, a Lisszaboni szerződés kötelezően előri majd, hogy mik a dolgaink. Köszönöm, hogy meghallgattak, és most átadom a székemet. Proszę Państwa, niech mi wolno będzie jeszcze dodać. Hölgyeim és Uraim, engedjék meg még, hogy annyit hozzátegyek, hogy a Költségvetési Bizottság elnöke Lemassur úr, aki nagyon sok idejét, energiáját investálta ebbe a témába, ö, ugyancsak gratulációt kapjon tőlem itt most ezen a helyen, hogy elhangozzék a neve. Hölgyeim és Uraim, Szerbiából érkezett hozzánk látogató delegáció, Szeretnénk Önöket üdvözölni, kérem álljanak fel ott a galérián, hogy a képviselők láthassák Önöket. E, proszę Państwa, jeszcze chwilę zajmie... És még egy pillanat erejéig kérem a figyelmüket a költségvetés kapcsán. A napirend alapján